everybody. Uh, Jó napot kívánok Jó napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök mindenkit az IMCO és az INTA együttes ülésén a kulturális javak behozatala a téma. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egyoldalúan rájuk kényszerített túl munkakörülmények miatt munkaügyi vitában állnak a vezelő, vezetőséggel, és több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink harmadik hete nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink közös megoldása érdekében. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyalások folytatásaig munkát nem végzünk. A mai ülésen a tolmácsolás pontosan 18 óra 30 perkor leáll. Közben az elnök asszony a napi rendet jóvá hagyta jóváhagyottnak vette, és a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos észrevételeket kérdezi. Április 30-ai eh, ülés eh, jegyzőkönyvét elfogadottnak vesszük, és meg is kezdjük a mai témánkat módosításokat, illetve a megegyezéses módosításokat, a kompromisszumos módosításokat fogjuk megvitatni, amelyeket a két előadó készített. 380 módosító született a bizottság által benyújtott javaslathoz. 56 kompromisszumos módosító született az előadók tollából, az árnyék előadók már megvitatták ezeket, és minden képviselő számára el is küldték őket. A hozzászólási időről mondom, hogy mindig úgy fogjuk venni a hozzászólókat, hogy az előadók először, aztán az árnyék előadók, és utána pedig a többiek szokás szerint. Az INTA bizottságból Moszkva képviselője lenne a szó, de a helyettesének fogom megadni először. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Ma Moszka urat a szociális frakció nevében, mint árnyék előadót képviselem, és szeretném először is megköszönni árnyék előadónak, az előadónak, a titkárságnak és az isztásnak kiváló munkát, és már volt két termékeny árnyék előadó ülésünk, egy technikai ülésünk, és éppen most vitatjuk meg a, már a részletes, részletkérdéseket. Az összes, a teljes frak, az összes frakció általános állásfogja elég világos, szükség van erre a rendeletre, a kulturális való illegális kereskedelem megfékezésére. Abban is egységesség uralkodik, hogy a származási ország elve kell, hogy érvényesüljön a kulturális javak esetében, tehát Tudjuk azt, hogy ennek a, a, a származási ország e, igazolása nem mindig százszerzelékosan biztosítható. A kulturális övek esetében itt is kellett olyan megoldásokat találnunk, amelyekről folyik most a vita, az eszmecsere, milyen szabályozás jöhetne létre, amely közösen, egységesen vállalható volna, például a harmadik ország elve. Nem lehet ugyanakkor a kutatósával kereskedelmi megoldatlan akadályok e, állítani, hatékony és világos döntések e, meghozatalára van tehát szükség, és ennek lehetőséget kell megteremteni. A szocialista frakció számára fontos, hogy az import e, szabályozás, az export szabályozás felé orientálódjon, és a pótlagos hiszen kevés potlogos munkát és képzést igényelnek végrehajtása. Szerintünk a befejező bevezető rendelet melléklete, amely a listát kínálja a kutra és az export szabályozása kéne orientálódjon, és kultúr, ért, az értékhatárokat meghatározva a kulturális javak esetében. Ezek azok a témák, amelyekről még szerintünk további vitára van szükség. Köszönöm szépen, most az Imkó jelentéstevője, Dalcon úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a két titkárságnak és Moszkva asszonynak a munkát, amit elvégzett. Nagyon jó munkakapcsolatot alakítottunk ki az eddigiekben, két árnyékjelentéstevői találkozó volt, és nagy lépéseket teszünk a megoldás felé, de azért vannak még nyitott kérdések, nem is kevés. Az egyik legnagyobb kihívás mindkét szakbizottság számára a hagyományos termékek esetében az, hogy amikor tudjuk, hogy például bárány comb érkezik Új-Zélandból vagy Japánból autóalkatrészek jönnek, akkor mi történik? De a kulturális javak esetében sokkal nagyobb a komplexitás, és eh, lehet, hogy nem is tudjuk feltárni a dokumentum láncolatot ilyen áruk esetében. A legfontosabb kihívások közé tartozik az, hogy megpróbáljunk megállapodást kialakítani, olyan megállapodást, amely a vám hatóságok számára is működik, hiszen amikor ők megpróbálják kidolgozni, hogy egy bizonyos eh, szobort, eh, szobor például 2000 évvel ezelőtt készült bizonyos országban, melyik országnak van hozzá joga, melyikhez tartozik, ezt nagyon nehéz visszakövetni. Nagyok a kihívások tehát a működőképes rendszer kialakításában. Véleményem szerint azokra a területekre kell összpontosítanunk, amelyek a legnagyobb kockázatot jelentik a terrorizmus finanszírozása szempontjából. Ami a hatályt illeti, az árnyék jelentéstevői találkozón az EPP-nek volt egy érdekes, érdekes javaslata, vagyis, hogy az ICOM vörös listájára szeretnék alapozni a hatályt, a beavatkozások így aztán összehangolhatóak lennének az EU-n belül. Lehet, hogy a bizottság számára ez egy delegált hatáskör lehetne, amely alapján meghatározhatnák a vámhatóságok munkájának szabályait. A hatékonysághoz még módosításokra lesz szükség, a, a vámhatóságoknak lehetetlen feladatot adunk, akkor csak rontjuk a helyzetet. És a vámhatóságokat küszöbb értékek meghatározásával kell segítenünk. Véleményem szerint három félét kellene meghatározni. Az egyik az eh, engedély vagy eh, import eh, nyilatkozat alapján nem európai származású termékek lennének, a másoknál értékhatárt határoznánk meg, ezeket leggyakrabban terrorizmus finanszírozására használják, a bizottságnak is vannak erre bizonyítékai, olyan eszközökről van szó, amelyeket, vagy olyan tárgyakról, amelyeket ősi örökség helyszínekről loptak el, ezért úgy gondolom, hogy az európai eredetű termékeket nem szabadna túlszabályozni, hanem inkább a visszatérésüket segíteni kellene. Ha az export rendeletet megnézzük, vannak olyan képek, olyan termékek, mint a képek, fotók, vagy gyerekjátékok, ahol más szabályozásra van a szükség. A Kulturális Bizottság szeretné egyszerűsíteni a rendszert, és közös száz éves határt megállapítani a, a régiségben. 1934-ben egy monopólium szabályt hoztak, ebből talán ki lehetne indulni, nem tudom, meddig juthatnánk el ezzel. A 250 éves határértéket képviseli a bizottság, ők azt gondolják, hogy ez a legjobb. Jó magam és más bizottságokban is úgy gondolkodnak, hogy ez helyes lehet. Ami pedig az összegeket illeti. Az exportrendeletben szerepel 50 ezer euró, ez a legmagasabb érték, a harmonizálást ezen a környéken tudnám elképzelni. Ami pedig a többi nyitott kérdést illeti, van még néhány téma, amivel az árnyék előadóknak foglalkozniuk kell. Reméljük, hogy megállapodásra sikerül jutni, például a kereskedelmi megállapodások, kereskedelmi vásárok ügye. Ezek is nagyon fontos kérdések. Még nem találtunk megoldást ezekre, például a tranzit szabályok. A frakcióm nevében az agályainknak kell hangot adnom felismerjük, hogy nem egyszerű probléma ez, de megoldást kell rá találni. Ennyit szeretnék egyelőre elmondani, sok mindenről lehetne még beszélni a rendelet kapcsán, de bizonyára a többiek majd ezeket megemlítik. Nagy kíváncsisággal várom a másik bizottságnak a véleményét is. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, az EPP részéről is van jelentkező, de Ferhány asszony, Valesza úr sincs itt. Ami azt jelenti, hogy nagyon meg kell dicsérnünk az előadókat a jó együttműködésért. Az IMCO jelentéstevője itt van velünk, de gondolom már elmondta a véleményét. Ez azt jelenti, hogy az ECR és az INTA esetében Benemen kolléga felelős, ő sincs itt. Sziromis úr, öné a szó. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy mindenkinek köszönetet mondjak, az előadóknak, előadóknak a munkáért. Úgy érzem, hogy haladunk, Dáton úr is ezt mondta, és megállapodásokat tudunk találni a kompromisszumokkal kapcsolatosan, végső soron ezeket majd így el tudjuk fogadni. Néhány dologra szeretnék rámutatni, amelyek pozitívumok számunkra, vagy ahol még problémákat találunk. 4-es, 5-ös cikk, ezek a legkeményebb diót jelentik. A vitáink is e köré összpontosultak. A körbeadott kompromisszumok véleményem szerint megfelelő egyensúlyt jelentenek az ellenőrzések javítása tekintetében, illetve nem akadályozzák a kereskedelmet. Nagyon kényes egyensúly ez. A rendelet mellékletéről még további vitára van szükség. Ez nagyon fontos, mert ez határozza meg, hogy melyik áru milyen eljáráson megy keresztül. Már ami az import nyilatkozatokat illeti. Az import engedély az bélyegek, antikönyvek esetében nagyon lényeges a terrorizmus finanszírozás összefüggésében. A tagállamok és a bizottság elektronikus rendszereket kell, hogy kidolgozzon, ezt is beépítettük a szövegbe, ez nagyon fontos volt számunkra. Még akkor is, hogyha értjük, hogy milyen nehézséget jelent ez bizonyos országoknak, minden esetre ezt úgy kell megtenni, hogy megkönnyítse mindenkinek a dolgát. Az is fontos, hogy kompromisszumot találjunk a negyedik cikk C bekezdésében, amely az elutasításokról beszél, és hogy ez esetben a bizottságot értesíteniük kell a tagállamoknak, különösen, hogyha azt gyanítják, hogy illegális kereskedelemre került sor, az Europolt is értesíteniük kell, hogy intézkedni tudjon. Van egy áldemmódosító, az export országot harmadik ország kifejezése helyettesíti, megállapítja, hogy a származási ország azonosíthatatlansága esetében bizonyítani kell, hogy harmadik országból legálisan importálták az illető terméket. A kompromisszumok esetében megpróbáljuk a kiskapukat bezárni. Tudatában vagyunk, hogy nem lesz ez könnyű feladat, az utolsó 5000 évre kell ugye kitekintenünk, ez nem kis feladat. Azóta államok jöttek létre, omlottak össze, tűntek el. Nem könnyű feladat ez, de ezzel a jogszabályal megpróbálunk valamilyen egyensúlyt kialakítani a különböző szempontok között, és persze az is cél, hogy a terrorizmus finanszírozását eh, ezeken a tranzakciókon keresztül megakadályozzuk. Természetesen a legkisebb részletekben van az ördög, ez esetben is. Remélem, hogy sikerül az utolsó lépést megtenni hamarosan, és eh, szépen kikerekíteni ezt a dossziét. Köszönöm szépen. Az én in elődője a zöldek Buchner úr. Köszönöm szépen, állnak asszony. Hadd mondjam el az elején már, hogy úgy gondolom jó irányba megyünk. A legtöbb politikai frakció közös célt követ, olyan álláspontot kialakít, amely bezárja a kiskapukat az illegális import előtt, és a cél az, hogy a kulturális örökséget megőrizzük. Ahogy már elmondotta, rendkívül nehéz ezen a helyt szabályozni, hiszen olyan sokféle tárgyról van szó, a kulturális között vannak több ezer évesek, hanem vannak nagyon modern technikai dokumentációk is. Tehát hatalmas skálája van itt a különféle tárgyaknak és javaknak, amelyek nagyon nehézítezik azt, hogy leszabályozzuk ezt. Persze, itt is sok, ez, ez a helyzet sok kiskaput teremt, és nehéz ezt, mint mondottam, szabályozni, ám bízom abban, hogy létre tudunk hozni olyan hatékony rendelkezéseket, amelyek felé nagyon irányba haladunk szerintem most. A frakcióm számára nagyon fontos, hogy befog, belefoglaljunk az anyagba olyan rendelkezéseket, mint például a, a, a tranzit ár meghatározása, az unió vámterületén, ahol a hatékony, a kompetens hatóságoknak van észszerű oka feltételezni azt, hogy kulturális javakat úgy exportáltak a származási országból, hogy megsértették a vonatkozó szabályokat. Itt a részletességben részletes értelmezés az, amit nehéz lesz megalkalmazni. Az a javaslat, hogy az ICOM listát, listát is figyelembe vegyük nem a konfliktus területeket illetően, hanem olyan kulturális tárgyakat, objektumot illetően, amelyeknek magasabb a kockázata, több egyéb oknál fogva, ne okozunk gondot. Ezt a listát be, szerintem belefoglalhatjuk a rendelkezésbe, hogyha a teljes, a teljes ICOM listát alkalmazzuk minden régióra vonatkozó, és nem csak a konfliktus területekre vonatkozó. A mellékleteket illetően úgy vélem, jobb korhatárokra van szükség itt, és továbbra is szkeptikus vagyok a felől, hogy érték küszöböket határozunk meg, mert ez nagyon gyorsan változhat. Ám abban biztos vagyok, itt is tudunk közös nevezőt találni majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a bizottságnak. Nikolaszony képviseli az Európai Bizottságot? Szóval nem látom. Itt van. Itt ülök, az elnök asszony. A bizottság szeretné megköszönni a jelentéstevőknek és a parlamenti képviselőnek az erőfeszítéseket, amelyek arra törekedtek, hogy a legjobb eszközt találjuk meg a a kereskedelme, illegális kereskedelme elleni harcban. A kulturális jogok, har, illegális harmadik országból exportált országok kereskedelmének tilalma rendkívül fontos. Különösen hálás vagyunk azon módosító tervezetekért, amelyek külön tiltják azt, hogy az Európai Unió vámterületre behozzanak ilyen javakat, és azt a módosítót, amely csak, nem EU, csak a nem EU származású kulturális javakat határozzák meg. Aztán köszönjük azokat a módosítókat, amelyek a definíciólistákat egyszerűsítik, a származási országok jobb definiált teszik lehetővé, és a kulturális tárgyak illet, illegális voltát, valamint azt a szabályozás, hogy vegyék figyelembe a, az összes érintett országot. Aztán a minimum érték küszöbre vonatkozó módosítást, a kisebb, alacsonyabb korhatárt, valamint az export szabályozás melléketének alkalmazására vonatkozó javaslatokat is szívesen látjuk. Ez utóbbi az UNESCO egyezmény helyett kerülne alkalmazásra. Akkor felhívnánk a képviselők figyelmét, hogy jelentősen nőtt az, az anyagi hatály, amelyekben, amelyek testet tölthetnek amelyben testedőltnek ezek a módosítások. Azt azok a módosítók, amelyek szerint az export engedélyek nem igazolnák feltétlenül a tulajdonjogot, és azok a módosítók, amelyek az elutasítás, az engedély kérelem elutasításának okait indokolják, és üdvözlendőek. Értjük azokat az aggályokat, amelyek az elektronikus rendszer információs tagállamok információ rendszerre vonatkozó rendszer gyors kifejtését övezik, a részünkről igyekszünk finanszírozásra javítani ezt. Az együttműködési vámprogramok vonatkozó javaslatot nemrég fogadta el a bizottság, és most került átadásra ez a javaslat. A jogalkotóknak szerintük ez a finanszírozás jól szolgálhatná a területen. Értjük azokat az aggályokat, amelyeket kifejeztek a különféle széttartó büntetések miatt valamint a kommunikációs kötelezettség és az utólagos monitoring kötelezettsége felül fejezett ki agályokat a parlament. Meg vagyunk győződve arról, hogy a javaslat vizsgált az Európai Parlament részéről az INTA, IMCO és Kult szakbizottságok társulásával hozzájárul ahhoz, hogy tovább finomítsuk a javaslatokat, és jobban tudjuk azt a kihívást kezelni, amely előttünk áll jogalkotók előtt. A téma sürgősségének láttán különösen most finanszírozása és a kultúrásörösek elvesztésének veszélye fölött arra törekszünk mi is, hogy segítsük azt, hogy megállapodás jön létre még a júniusi európai választások előtt. Köszönöm, elnök asszony. Thank you, and then I would like to... Köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a szót a társelőadóknak, hogyha le kívánják zárni a az eszmecseré. Delton úr, köszönöm szépen, nagyon jó volt az együttműködés. Én azt gondolom, hogy a frakciók álláspontja nem tér el annyira egymástól. Biztos vagyok abban, bízom abban, hogy sikerül majd megállapodni hamarosan. A felvetésekre reagálnék. A liberálisok észrevétele fontos, tehát nem kell mindenre importengedélyt kibocsátani, csak a legnagyobb kockázattal járó jószágokra, kulturális jószágokra kell ilyen engedély, és erre kidolgozzuk a kereteket. Ettől függetlenül ez fontos, felvet, ez fontos felvetni, ugyanúgy, mint az elektronikus nyilatkozatokat. És teljesen mindegy, hogy a küszöbértékek mire vonatkoznak, a mű értékére, életkorára, és így tovább. Én nem értek azzal egyet, hogy ez kiskaput teremtene. Itt a szervezetbűnözéssel ellen, ellen küzdünk, és a küszöbértékek tulajdonképpen ezeknek a segítségével ki tudjuk szűrni azokat a kulturális javakat, amelyeket, amelyekkel valószínűleg nem kereskednek illegálisan a terrorizmus finanszírozására. Tehát pontosan elérjük a célunkat, azokra a kulturális javakra összpontosítunk, amelyeket a leginkább fenyeget ez a veszély. És a tranzitról egy utolsó szó. Legyünk óvatosak, hogy mit is kérünk. Egész egyszerűen nem lehet feltartóztatni ezeket a javakat a tranzitban még akkor is, hogyha mondjuk azt gyanítjuk, hogy illegálisan érkeztek ide. Ha az az ország, ahonnan ezek a javak elindultak, azt az üzenetet küldi, hogy illegális volt ezeknek az exportja, akkor talán, de ugye mi a kérdés? Mi függetlenül egy harmadik ország akaratát tartjuk be? És ezek a javak vajon megfelelnek az EU-s jogszabályoknak? Ha igen, akkor nekünk nincs jogunk közbelépni, hiszen az EU-n keresztül lépnek csak, és egy másik harmadik országba mennek tovább. Tehát az Európai Uniónak nem sok jogosultsága van fellépni, tehát óvatosan kell ezt kezelni, ezt a tranzit kérdést. Hogyha természetesen egy harmadik ország hangoztatja, hogy illegális volt a művelet, akkor erre meg is van a jogalap, tehát akkor fel lehet lépni, de azt hiszem, hogy a tranzit kérdését még finomítani kell. Remélhetőleg el is jutunk a megállapodásig a végén, de hogy az elején mondtam, ehhez egyre közelebb kerülünk, és tényleg bízom benne, hogy működőképes végső javaslatot tudunk készíteni, amely mindenki számára elfogadható. Köszönöm szépen, és akkor Kor úrnak adom vissza a szót nem támogatni, amit Dalton úr mondott, hogy jó úton haladunk egy jó egyesség felé, és bizonyal mondható, hogy az egyes pozíciók közelíthetőek lesznek majd egymáshoz. Arra is utalnék, amit, amit többen mondtak, hogy nem szabad kiskapukat nyitni, illetve nyitva hagyni. Figyelemmel kell legyünk tehát arra, hogy a ugye egyrészt nem olyan szabályokat hozunk, amelyek megbénítják a kereskedelmet és a vám végrehajtást, hanem egy kiegyensúlyozott szabályrendszer jön létre, amely a végén aztán jogbiztonságot is teremt. Az ikonistákkal is így kellene kombinálni a dolgot, mert ezek sem feltétlenül hézaktalanok, vagy fednek le mindent. Például veszünk példákat, mint Libanon. Hát látni kell, hogy az az export rendelet és az ICOM listák egymással való kombinációját úgy kéne megoldani, hogy a vámeljárás és a kereskedelmi szempontjából gyakorlatilag végrehajtatóak legyenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy valamit említek még meg. A dossziéról a következő együttes szakbizottsági ülésen július 10-én fogunk szavazni. Mindenkinek megköszönöm, hogy eljött, és akkor a két bizottság együttes ülését ezzel lezárom.